Przewodniczący! Az elnök. E, witam koleżanki i kolegów. E, Kedves kollégák, mindenki tisztelettel üdvözlök, kérem, hogy foglaljanak helyet. Köszönöm, kollégák. Tehát angolul is megismétli az elnök, hogy kéri, hogy foglaljanak helyet. Otwieram posiedzenie zawieszone w dniu... Az ülést megnyitom. 2010. május 6-án rekesztettük be ülésünket. Mindenek előtt néhány információval szeretnék szolgálni. A mai nap a homofóbia elleni világnap. 20 évvel ezelőtt a WHO törölte a homoszexualitást a betegségek nemzetközi listájáról. Az Európai Unió a homofóbia ellen több területen is küzd. Folytatjuk a küzdelmet a homofóbia ellen, az alapjogi kárta és egy sor jogszabály, illetve számos jelentés foglalkozik ezzel. A Robert Schumann nyilatkozat 60. évfordulóját is megünnepeltük. Strasbourgban és Brüsszelben eh, nyitott eh, napokat, nyílt napokat tartottunk. A nemzetközi intézményekben, az európai intézményekben, nagyon sok európai állampolgár látogatott el eh, az intézményekbe, összesen 33 ezer látogatót fogadott a parlament Strasbourgban és Brüsszelben, és ebben a teremben 800 fiatallal találkoztunk, akik az EU különböző államaiból érkeztek. Vitát folytattunk velük, a parlament 11 képviselője jött el, hogy az EU-val kapcsolatos kérdéseket megbeszélje velük. Harmadik dolog, amit szeretnék bejelenteni, május 11-én kedden abban a megtiszteltetésben volt részem, hogy Akemben a fiataloknak egy díjat adhattam át. Egy német projekt kapta az első díjat, egy ír a másodikat, és egy bolgár projekt a harmadikat. Ez volt a úgynevezett Nagy Károly díj, amit tehát Áchenben adtam át. 21 Európai Uniós tagállam volt képviselve, 24 intézmény és a Nagy Károly díj május 13-án került át átadásra Aachenben. Két nappal a május 11-i rendezvény után. A múlt héten Stockholmban részt vettem az Európai Unió képviselőinek részvételével megtartott nemzeti parlamenti találkozón 34 nemzeti parlament vett részt ezen az ülésen a belga elnökség alatti tervekről folytattunk vitát. A svéd parlament szervezte ezt a rendezvényt a spanyol kormány is nagy számban képviseltette magát, pillanatnyilag ugye Spanyolország adja az EU elnökségét. Parlamenti szakbizottsági találkozókra is sor került, illetve az Európai Parlament és a Nemzeti Parlamentek képviselőinek együttesülésére. Szeretnék gratulálni két Európai Uniós tagállamnak, Magyarországnak és egy, az Egyesült Királyságnak, ahol új eh, kormány eh, veszi át az ország irányítását. Eh, abban bízunk, hogy stabil kormányok lesznek ezek, mert gyors döntéseket kell hozniuk. Közös álláspontokat kell kialakítani, ezért minden nemzeti az szoros együttműködésben kell dolgoznunk annak érdekében, hogy a közösségi szinten minél hatékonyabbak lehessünk. Ennyit akartam mondani. Május 6 jegyzőkönyvet, annak szövegét önök megkapták. Van-e észrevételük a jegyzőkönyvvel kapcsolatban? Nincs, akkor hivatalosan ünnepélyesen elfogadhatjuk május 6-a csütörtök jegyzőkönyvét. Tessék parancsolni. Yeah. Mr. Mario Mauro. Mario Mauro. Signor Presidente. Köszönöm, elnök úr. Csak emlékeztetni szeretnék arra, hogy ma délelőtt Afganisztánban két olasz katona életét veszített egy merényletben.